a margin, margin metodológiát egészében eh, vizsgálni, és eh, minden olyan lépést eh, megvizsgálni, amely a kockázat csökkentéséhez vezethet. De én inkább erre koncentrálnék, mert ez kapott legnagyobb figyelmet. Kérdés sem fér hozzá, hogy egy két napos periódusban nagyobb margin keletkezik a clearinghouse részére, mint, egy egész, mint az egynapos periódusban. Ez egy egész egyszerű matematikai egyenlőség. A két nap az 41%-os többletet jelent az egy naphoz képest. De a többi dolog nem változatlan, a többi tényező, Önök is tudják, hogy mi a bruttó begyűjtés politikáját fogal alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy a CCP a teljes kezdeti margint átadja, átadják a CCP-nek. Tehát itt az egyik offseteli a másikat, és ebben az esetben a, a clearing member az egy olyan kezdeti margint eh, tud eh, posztolni, ami eh, az összes ügyfelet lefett. In more margin than two-day net or vice versa. And in late February, when Lord Hill came to... Amikor februárban Lord Hill járt nálunk, akkor megegyeztünk abban, hogy az eredményeket és az elemzéseinket megosztjuk, és a mi eh, elemzéseinkben mi egy eh, valódi hétnapos eh, intervallum tényleges adatait alkalmaztuk fel, rekonstruáltuk a, a kilenc legnagyobb elszámoló esetére a marzsokat. Ez a kilenc nagy cég az összes customer margin 80%-át lefedi, és azt látjuk, hogy a one day gross az nagyobb, mint a two day net E, minden egyes clearing member és minden egyes nap vonatkozásában. E, vagyis e, a One Day Grossnál a teljes összeg az 421%-a a kétnapos nettónak, és soha nem volt kevesebb, mint a 160%-a a kétnapos nettónak. Azóta, azt meg, azóta megvizsgáltunk két másik clearinghouse-t, és ott még nagyobb különbségeket láttunk. Elnézést kérek, hogy ennyire bonyolult szakmai fejtegetésbe mentem, de az ábrán lehet igazándiból követni mindezt. Talán ezt is megkapták. Az első két ábra, az nem tényleges számokat alkalmaz, mert bizalmasak az adatok, de mégis elég jól leképezik ezeket a kérdéseket. A... Az első ábra ezt a netobeszélési hatást mutatja az egynapos bruttó, az egynapos nettó összehasonlításban. Először azt szerettem volna megmutatni, hogy mi a kettő között a különbség. Egy feltételes portfóliót hoztunk létre három clearing ügyfél számára, ezt az ábrán láthatják hosszú, rövide szemben, az offset potenciált is innen kiolvashatják az éles szeműek minden egyes esetében a margin 100, csak hogy egyszerű legyen számolni. A felső ábra azt mutatja, hogy a bruttósított esetben mondjuk 3000 dollárnyi margin tud beszedni. Az alsó ábra ugyanezt mutatja, ugyanerre a portfólióra, nettó beszedésre vonatkozóan, itt csak 800 dollárt kapna a, az elszámolóház. Persze a valóságban ezek a különbségek nagy szórást mutathatnak az ügyfélportfóliótól függően, de ez relatív hatást mutat. A második ábra a kétnapos nettó esetre vizsgálja ugyanezt. Az alsó, az oldal alján lévő ábra azt mutatja, hogy 1120 dollár szed be az ház, ami azt mutatja, hogy a kétnapos felszámolás 41%-os növekményt jelent az egy naphoz képest, de a, negat- a nettósítás negatív hatását nem tudja ellensúlyozni. Még egyszer mondom, 3000 helyett 1120 euró a kétnapos és az egynapos. Az ügyfélpozíciók szélsőséges eloszlása kellene ahhoz, hogy a kétnapos hatás meghaladja a nettós hatást ezek a számok egy C clearing ügyfél portfóliójára vonatkoznak, tehát azt hiszem, hogy ez egy jó példa. Nyilván az ügy, ügyfél adatokat nem adhatjuk ki a titoktartás miatt, a konkrét adatokat és neveket. A hármas ábra valós adatokon alapul, valós ügyfél határidős ügyleteire vonatkozóan, egynapos bruttó és kétnapos nettó kiszámításban is, és akkor összehasonlítottuk, hogy a kilenc legnagyobb clearing ügyfél esetében ez hogy működne. A felügyelet keretében beszélt adatokról van szó, mert egyébként elküldtünk a múlt hónapban az Európai Bizottságban. Hét különböző napból vettünk mintát egy hat hónapos időszakban. Az egynapos bruttó e, e, esetében 58 milliárd dollárnyi margin volt a felszámolóháznál, a kétnapos nettó esetében ugyanazokkal az ügyfelekkel, ugyanazokkal a clearing tagokkal, ugyanolyan pozíciókkal, csak 23 milliárdnyi margin lett volna. 35 milliárd dollárnyi kezdeti margin különbséget látunk az elszámoló háznál. 150% uh, or more than that difference The results from our analysis of the... Az elemzésünk a kilenc legnagyobb clearing tagra vagy ügyfélre vonatkozik. 2,4 és 2,6 szer alatta meg az egynapos bruttó, a kétnapos netto esetét. Lássuk most a, a ház árését, vagy marzsát hiszen az ügyfél marzs árés és a, és a clearing margin a kettő nem lehet összekeverni. A kétnapos többet adott, mint az egynapos, hiszen itt nincs egy nettósító hatás, hiszen csak a clearing house pozícióról beszélünk, nem rengeteg ügyfél esetéről, így tehát az a 41% adódik, amit mondtam, hogy 4 1 2 ugyebár az 1,41 század százalék. A határidős ügyfeleken a ház pozíciói jellemzően sokkal kisebbek, mint az ügyfelei, így a, az elszámoló ház marzsa jóval kisebb, mint az ügyfeleké. 14% között van, néha akár 10% is lehet ennyire alacsony. A négyes ábra tehát azt mutatja, hogy az ház marzsa valós adatok alapján hogy alakul, és A mai módszer szerint 9 milliárd ez, a két napos feltétel esetében 13 milliárdra nőne a marzs. Ugyanakkor van még egy különbség a két, az amerikai és az európai rendszer között. Az úgynevezett affiliate transaction esetében, tehát az elszámolóházhoz kapcsolt cég esetében Európában megengedett, hogy ezeket ügyfélként számolják, vagy számítsák be, vagy kezeljék, nálunk nem. A négyes ábra azt mutatja, hogy mi lenne akkor, hogy az európai szabályokat követnénk Amerikában, tehát az elszámolóház marzsa európai szabály szerint, hogyha az affiliate marzsokat kiveszük ebből, de a két napos elszámolás periódus használjuk. Hogyha őket kizárnánk, akkor egy 3,6 milliárd lenne egyik nap, egy napos és másfél milliárd a, a két napos, itt igazán kicsi különbség adódik. Az ötös ábra összefoglalja a relatív hatását a két szabályozó rendszernek az elemzéshez használt adatok alapján. A felső ábra azt mutatja, hogy felső rész azt mutatja, hogy az ügyfél oldalon mi adódik. 58 és 23 milliárd a két adat, tehát 35 milliárdnyi különbség. Az alsó pedig a ház marzsát vizsgálja az európai és amerikai szabályok szerint 3,6 és 5,1 milliárd a két adat. Tehát az ügyfél oldalon 35 milliárdnyi a különbség, az összemolóház részén pedig az európai és amerikai szabályok szerint másfél milliárd Az Európai Bizottság úgy érzi, hogy az eszemóla ház alacsonyabb marzsa kockázatot jelent. Ez nem jelenti azt, hogy kisebb a marzsin, hogyha az ház fizetésképtelenné válik? Nos, azt jelenti, hogy igen, kisebb a marzs, de sokkal nagyobb kockázat az ügyfélmarzs különbségben. Szerintünk ezért fontos elgondolkozni azon, hogy mi van akkor, hogyha egy clearing tag fizetésképtelenné válik, akkor ennek a tagnak az ügyfeleit hogyan védjük, hogyan védjük az elszámolóházat, az többi elszámoló tagot, miből fizetjük ki őket. A teljes ügyfél marzs nagy részt válaszol szolgál erre a kérdésre, hiszen ez határozza meg majd hogy a fizetésképtelen tag ügyfeleit egy másik clearing taghoz átirányíthatóak sem, vagy likvidálni kell e, e, ezeket a pozíciókat, ami destabilizálja a piacot. Láttuk, hogy Lehman esetében mi történt, más esetben mi történt. A kérdés az, hogy az ügyfél pozíciókat át tudjuk-e máshol csoportisítani, és ezzel a mellékkövetkezményeket minimalizálni. Tehát <clears throat> például, hogy a garancia alapba bele kell e, nyúlni, vagy a többi taggal megoldható ez a probléma. Tehát mi úgy látjuk, hogyha a pénzügyi stabilitás összképés szempontjából vizsgáljuk ezt, akkor többet nyerünk azzal, hogyha bruttó beszedést kívánunk meg minden <clears throat> ügyfele vonatkozóan, de mint hogyha növeljük a minimális likvidáció időszakot a, a, az elszámolás számlájára vonatkozóan. hogyha egy egynapos likvidációs időszak és bruttósítás és a kétnapos likviditási időszak, a kettő rendszer össze vegyítése adná a legjobb megoldást? Sokan feltették ezt. Nos, a likvidációs időszak elsősorban az adott termék kockázatától függ. Egyes termékek esetében egy nap van, ahol több, a swapok esetében, cserületek esetében például megállapodtunk, hogy legyen öt nap minket az aggaszt, hogy különböző árréseket vagy barzsokat számítunk fel, attól függően, hogy kinek a kezében van az adott termék, arra ösztönözni a szereplőket, hogy a piaci szabályokat kikerüljék. Pont ezt a szabályozási arbitrást akarjuk kikerülni, hiszen hogyha különböző időszakok lennének a szabályokban, akkor ez különösen problematikus lenne, hogyha Európa és Amerika a az elszámoló ház tagjainak csatolt ügyfeleit hogyan kezeli. Ráadásul a ház, az eszemoló ház marzs mértéke persze fontos egy fizetésképtelenségi esetben. Az is fontos, hogy hogy az Eszemúrház tagjának a garancia alapjában pontosan mennyi pénzt fizetnek be. Az egyik egyébként érinti a másikat. Tud, Említettem az elején, hogy egy holisztikus megközelítést kell alkalmazni az egész mars számítási módszertanban, illetve más kockázatcsökkentési módszerekben. Jó néhány más kérdés felmerül. Um, és sok szempontot kell jogi és felügyeleti szempontból egyszerre figyelembe venni. Tudjuk, hogy a szabályozási keretben vannak különbségek Európa és Amerika között. Néha az európai szabályok konzervatívabbak, konzervatívabbak, és van, ahol az amerikai szabályok konzervatívabbak. Ezekről szívesen beszélek. Az igazi kérdés, amely előttünk, mivel szembe kell néznünk, hogy mit akarunk tenni. Hogyha megpróbáljuk a legfontosabb különbségeket valahogy kiküszöbölni, hogyha pénzügyi stabilitásra kapcsolatos eh, aggodalmakra próbálunk eh, választ adni, akkor szerintem az ügyfélmarzsal kell kezdenünk. Itt van az óriási különbség. Szerintem a bruttó, eh, bruttó elszámolást és a kötelező begyűjtést kell megkövetelni. Szerintem a pénzügyi stabilitást és az ügyfélvédelmet ez szolgálja. Hogy talán önök is tudják, az egy napos bruttó posting más helyeken is, joghatóságok alatt is megkövetelt, amelyek már megkapták egyébként az ekvivalenciát, ami az elszámolóház számláit illeti. Nos, hogyha tovább akarunk menni és a különbségeket csökkenteni, akkor a társult mm, ügyfelekkel kapcsolatban kell illetve a garancia alapbefizetések terén kellene közelítenünk a különbségeinket, hiszen ez fontos egy fizetésképtelenség esetében, hogyha egy SMOHS tag eh, kezdeti marzsáról úgy gondoljuk, hogy eh, egy eh, fizetésképtelenség esetében ez nem megfelelő, az ebből származtatott be fizetés a garancia alapba, akkor hát nézzük, vizsgáljuk meg, hogy ezt hogyan lehetne megvizsgálni, de szerintem nem szabad semmiképpen olyan helyzetet kialakítani, ami a szabályozói arbitrás felé tereli az embereket. Tudom, hogy ez igencsak nehéz, sűrű, szakmai bevezető volt, de szerettem volna, hogyha tudják, hogy miről is van itt szó, pontosan miről beszélünk, ez pedig számok és konkrétumok nélkül nem nagyon megy a derivatívák témájáról is szívesen beszélek, hogy bármiről, ami foglalkoztatja önöket. Köszönöm, hogy, el, hogy meghívtak majd. Thank you, Mr. Massad, for your... Köszönjük eh, Mossad úrnak. Egy eh, rendkívül aktuális témáról van szó. Eh, bizonyára most már mindenki jobban érti ezeket a technikai kérdéseket. Ugye az, hogy értjük, az egy dolog, az, hogy egyet értünk el, az egy másik dolog. Meghallgatjuk most a kérdéseket, és én magam is kérdeznék, hogy ön és az az lenne a kérdése, hogy mit ért az alatt, hogy megváltoztassuk a jelenlegi elrendezés. Of the different treatment for, for... Nevezetesen azt, hogy a house accountokat eltérő módon kezeljük, és hogy milyen módon lehet ezeket a különbségeket, ami úgy látom, hogy léteznek Európa és Amerika között, és amelyeket mindketten, tehát önök is és az Európai Bizottság is fontosnak tartanak a pénzügyi stabilitás szempontjából a, a bizottság ugye a house accountokra mutat rá, e, és nem annyira a clients accountokra. Yeah, happy to respond to that. Yeah, let me, um, let me answer those. Hát akkor, akkor erre most fontos kérdések reagálnék is. Mi nagyon úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek pénzét nem szabad arra felhasználni, hogy a ház fizetésképtelenségét abból fedezzük ezért is van az, hogy mi elvárjuk, hogy a kapcsolt cégek is ott legyenek az accountba. Tehát a customer accountba viszont ne. To us, that Mert ez a többi ügyfelet hozza veszélybe, hanem a Goldman Sachshoz kapcsolódó cégek, azok a Golden Sachs mint clearing memberhez kell, hogy tartozzanak elszámolásilag. Ez az fontos, hogy felismerjük, hogyha van egy fizetésképtelenség a house accountban, akkor az nem csak ott marad, hanem a customer accountra is lesznek kihatásai. The size of the exposure is és nyilvánvaló, hogy a kitettség mértéke nagyobb, és a probléma nagyobb, akkor, hogyha például a lémen összeomlik, akkor mi az ügyfelek miatt aggódunk, mert amikor ez a fizetésképtelenség bekövetkezik, ugye a, a, akkor onnantól kezdve a, a clearing tag az nem akar kifizetéseket eszközölni, mert fél a felszámolási eljárástól, illetve a pereskedéstől, eh, hogyha valamit rosszul lép. Eh, tehát be van eh, fagyasztva ez a pénz. A, a, az elszámoló háznak kell dönteni arról, hogy átcsoportosítja a pénzeket az ügyfelek felé, de ez megint azon múlik, hogy mekkora a margin. Mert nem fogja más clearing member átvenni azokat az pozíciókat, hogyha nincs elég margin, ami azokat lefedi. Tehát amennyiben van egy ilyen fizetős, fizetésképtelenség a, a house accountban, akkor az a customer accountra is kihatással van, éppen ezért meg kell nézni, hogy mekkora pénz van a customer accountban. Eh, itt eh, nem is annyira az elválasztás megváltoztatásáról van szó, eh, mert hiszünk abban, hogy ezt a kettőt nem lehet összekeverni, összeereszteni. De hogyha a house account pénze nem elég, akkor először is a garancia alapra kell tekintenünk, mert oda tesznek még a clearing tagok a tőkéjük arányába pénzeket, és először azt kell vizsgálni, és megnézni, hogy az elége. De azért eh, ne felejtsük el, hogy mekkora összegekről van szó. A housing account-ben eh, eh, levő pénzösszeg az, az kicsi a customer account által képviselt pénzösszeghez képest. Jelentős összeg ugyan, de azért óriási különbség van a kettő között. És mind a kettőre oda kell figyelnünk. Thank you. Of course, if it's so small, the question would be what... Köszönöm mi, hogyha ilyen kicsi, akkor miért olyan nehéz megállapodnunk arról, hogy növeljük? Ez az igazi kérdés. Nem akarunk egészszerűen, egyszerűen növelni úgy, hogy az ügyfélszámlán egy nap van, miközben az elszomolóháznak két napot szabunk ki, ez megint csak a szabályozói arbitrás felé vezetne, ami miatt annyira aggódunk mindketten. Burkhard Balc, Népfát nevében. Ja, Dank. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Massad úr, köszönöm, hogy ellátogatott ma hozzánk. Jó, hogy a Brüsszelbe vezető utat. Itt a Gazdaság és Monetáris Szakbizottságban ismerjük a transatlanti együttműködés jelentőségét, különösen a pénzpiaci szabályozás kérdéseiben. Emiatt ismételten szeretnék egy kényes témára visszatérni, amely bizonyosan gyakran felvetődik majd a vita során. Itt a biztonsági márzsokra vonatkozó követelésről van szó itt a rendelet keretei között. Az európai tekintet főként a pénzpiaci stabilitásra vetül, és számunkra ez egy lényeges ügy, éppen ezért még egyszer szeretném megkérdezni, ezen témakör kapcsán önt, hogy vajon nincs egy nagyobb valószínűsége annak, hogy egy clearing house egy kiesést a ö, saját tagja kiesése esetében az ügyfél számla ügyfél szemlélet hogyan hat ki, ez egy fontos pont, és egy második dolog, még egyszer szeretném felvetni ezt a kérdést, hogy részletesebben kitérjen majd a témára, a magasabb biztonsági mázsok témája. Valójában az ügyfeleket nem lehet arra használni, az ügyfélszemlákat, hogy az esetleges kiedéseket a clearinghouse tagjai szemlejáról egyenlítsék ki. Tehát a magasabb kockázatokat hogyan akarják biztosítani, hogyha nem magasabb biztosíték másokkal, vagy nem egy kétnapos lebonyolítással. Azt hiszem, hogy ezen témakörben még fel kell vetni ezt a kérdést, hogy részletesen választ kapjunk rá. Köszönöm. Um, let me first of all make sure I understood the question. Azért eh, hadd kérdezzek vissza, eh, nem mindig volt a fülemen a fejhallgató, éppen ezért inkább tisztáznám, hogy jól értem el a kérdést. Ha jól értem, az első kérdés nincsen nagyobb esélye annak, hogy a ház oldalán fizetésképtelenség következik be, és amennyiben így van, akkor nincs-e szükség ott nagyobb marginra? Nos, ami a default valószínűségét illeti, mi úgy gondoljuk, hogyha egy tag fizetésképtelenné válik, akkor nem csak a house accountot kell megvizsgálni, hanem a customer accountot is, és a house accountot is. És mivel a kettőnek a relatív mérete akkora, amekkora, olyan, amilyen, a, a house ra vonatkozó esély, veszély az abból ered elsősorban, hogy a customer account az megfelelően marginnal biztosítva van-e. És látjuk, hogy itt ugye láttuk, hogy 35 milliárd a különbség. Osztjuk el ezt 9 céggel, az 4 milliárd, Eh, amennyiben a másfél milliárdos adatot nézzük, és azt osztjuk el kilenccel, akkor látjuk az arányokat, ugye? És akkor ez egy fontos kérdés. Itt azt gondolom, hogy az összes eljárást és intézkedést kell vizsgálni, amelyek révén a ház fizetésképtelenségét el tudjuk kerülni, és mi van akkor, hogyha a ház válik fizetésképtelenné. Nos, a ház tagjai a garancia alapba ugye befizetnek, és először ugye ahhoz fognak fordulni, csak utána a nem fizetésképtelen többi taghoz ezért kell monitorozni a pozíciókat, a kockázatokat, napi felügyeleti munkát kell végezni, a kitettséget kell elemezni. Az én aggályom az, hogy amennyiben azt mondjuk, hogy itt egy nap, akkor legyen ott két nap, akkor az, az elkerülésre ösztönöz. És valóban arra fog ösztönözni. Mert a customer accountra fognak elszámolni tranzakciókat, amelyeknek a house accounton kellene lennie. Pont azért, mert ez az egyőszakbeli különbség fent áll. Miért nem elég a house account marginja, és amennyiben úgy gondoljuk, hogy ez nem elég, akkor beszéljünk arról, hogy mit lehet tenni, és ott valóban a garancia alapra kell először tekinteni, mert az a margin plusz a garancia alap együtt a szándékok szerint, ahogy önök is tudják, ez egyfajta védelmet jelent. A cover to védelmet jelent. Vannak, akik azt mondják, hogy a cover to nem elég, és többet akarnak. Így közelítjük meg. Igazán azt akarom mondani, hogyha úgy gondoljuk, hogy a ház hozzájárulása nem elég, és ez a probléma, akkor lehet, hogy más módon kell ezt kezelni, nem pedig úgy, hogy ilyen eltérést hozunk létre, ami szabályozói arbitráshoz vezet. Az SND részéről Juanes Fernández Álvarez következik. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük a szakbizottságunknál, és más témák között is arról a témáról cserélhetünk eszmét önnel, amelynél a kihívás az, hogy megoldjuk ezen tárgyalásokat a clearinghouse mázsokra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy az egyik tanulság, amelyet megtanulhattunk a válság folyamán, ez pontosan az, hogy nem elegendő ellenőrizni vagy enyhíteni az egyes gazdasági szereplőkhöz kapcsolódó kockázatokat saját normál szokásos gazdasági pénzügyi tevékenységük során. A rendszer szintű kockázat, amely évek során nem került a felülviz a tudósok vagy a szabályozók figyelmének középpontjába, mégiscsak alapvető lenne a pénzügyi piacok ellenőrzése céljából. A Basel 3 és a bankintézmények kiegészítő ellenőrzési intézkedéseket is előirányoznak, amelyek nem csupán a az egyes gazdasági szereplők tevékenységére irányulnak, hanem az a módszerre is, hogy hogyan teremtenek kockázatokat ezek a tevékenységek a rendszer egészében. Ami a szabályozói különbségeket illeti az USA és az EU között ezen a területen, az a benyomásunk, hogy az amerikai rendszer valószínűleg az ügyfélszemlák mázsát és magában faglója, majd meghaladja az európai jogszabályban meghatározott mázsot. Ennek ellenére a clearinghouse-ok mázsa nem tűnik megfelelőnek azon adatok fényében, amelyeket nem csupán önszolgáltatott, hanem amelyekkel a bizottság rendelkezik, vagy akár az európai tisztviselők, akik ezzel a témakörrel foglalkoznak. Ezért valószínűleg ezért fogadott el az Unió egy elővigyázatosabb megközelítést a rendszer szintű kockázatokat illetően. Ez szerint a clearinghouse-ok esetében van egy ilyen rendszer szintű kockázat, amely az ügyfélszemlegben nem létezik. Éppen annak érdekében, hogy elkerüljük a szabályozói önként, és tekintetben azt, hogy ez a ez az önkény arra ösztönözhetni az európai vállalatokat, hogy az USA-ba települjenek át. Azért kérdezem önt, hogy miért utasítja vissza ezt a két nap, két bruttó napos alternatívát, amely egyfajta közös pontot jelenthetne az európai és az amerikai javaslat között. Kérdés tehát, hogy a magasabb szintű rendszer kockázati védelem tekintettel arra, hogy a house ok aránya nagyobb az Európában, nagyobb Európában. Úgy tűnik, hogy ez, a, ez az intézkedés az USA-ban sokkal könnyebben került kezelésre. Köszönöm, kiváló kérdés. Egyetértek azzal, hogy célunk az kell, hogy legyen, hogy a rendszer kockázatot próbáljuk csökkenteni, a válságból ezt leszűrhetjük ezt a ö, tanulságot, és bizonyos piacokon óriási ilyen kockázatok vannak, amelyek nagyon nagy kárt okozhatnak. Öt évünkbe telett, mire, megpróbál, mire nagy, úgy, ahogy felálltunk ebből a pofonból, nos, ezért egyetértek azzal, amit mondott. Mit tanultunk a válságból? a határidős piacok esetében azt hiszem a marsképzés vagy tartalék képzés tekintetében viszonylag kis, kevés problémával látunk szemben. A származatott ügyletek esetében ez teljesen szabályozatlan volt. A az elszámolt derivatívák esetében Tudom, hogy a rendszerek közötti különbségek elfogadhatóak. Számomra, megmondom őszintén, sokkal nagyobb kérdés a rendszerkockázat szempontjából a derivatívák marzsával kapcsolatban. Nek semmi köze ahhoz, amiről ma beszélünk. Ez a nem elszámolt csereügyletekkel, szapokkal kapcsolatos, mert a derivatíva piacnak mindig lesz egy nagy része, amely nem egy házon, keresztül, clearingházon keresztül folyik önök dolgoznak ezeken a szabályokon. Mi sokkal alacsonyabb szintet javasoltunk erre a e, szabályra, hogy az Európai Bizottság ezt a javaslatunkat elvetette. Nos, elmondtam ezzel kapcsolatban, hogy hajlandó vagyok elfogadni az európai javaslatot. Szeretnénk egy alacsonyabb szintet meghúzni, mert úgy érezzük, hogy egy, az jobban védene bennünket. A piacok likviditását is meg kell vizsgálni. Ezek nagyon fontosak az európai és az amerikai gazdaságban is egyaránt. Kereskedelmi félekkel rendszeresen találkozom, akiknek bizony semmi közük nem volt a kirobbant válsághoz, akik teljesen átlagos kockázatokat hedgelnek ezeken a piacon, legyenek agrártermelők, akik az agrártermékek árát hedgelik, vagy a fémek, á, fémek alapanyagok árát hedgelik, vagy a devizakitettségüket próbálják valahogy hedgelni ezeken a határidős piacokon. És ezért ami, bármit teszünk, az kihatással lehet az ő költségeikre. Ezt kell szem előtt tartani. Nekünk, meggyőződésünk, hogy a, az alap, a A marzs megalapítással kapcsolatos, az egynapos vagy kétnapos esetében mm, itt, itt különböző modellek is működőképesek lehetnek. Az Európai Bizottsággal sokat beszéltünk erről, a kockázatokat, az időszakot, prociklikusság problémájával mit lehet kezdeni. Ezek mind olyan fontos kérdések, amelyekre választ kell adni. De ez egy viszonylag apró kérdésnek tűnik, amivel foglalkozunk. Szerintem sokkal fontosabb kérdésekkel kellene foglalkozni. Az eszemolóház számlákon hogy most egy nap vagy két nap, és ezt nem tudjuk ezeket a különbségeket tolerálni. Szerintem sokkal fontosabb kérdésekről kellene beszélnünk. Egy, kettő, számos más olyan szempont van, ami ezt az egész rendszer befolyásolja. Harmadsorban, hogyha az önök által kért változtatást meghozzuk, akkor tulajdonképpen a szabályozási arbitrást hoz vezet ez az egész. Help us to respect the five minutes. Én azt szeretném kérni az összes hozzászólótól, kérdezőtől, hogy a kérdés plusz válasz az ne legyen több öt percnél, tehát együtt legyen a 2-5 perc. Stanislav Uzok, ECR. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny Panie Prezesie, w imieniu mojej koleżanki Kay Swinburne, która nie mogła niestety przybyć. Köszönöm e, Kay Swinburne kollégám nevében is helyet vagyok itt. Én az ekvivalenciára kérdeznék rá, mert e, a CFTC és az Európai Bizottság ekvivalencia e, problémákba ütközött. Úgy tűnik,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 Kérdésem tehát a következő. A CRTC-nél granulárisabb szabályokat szeretnének elátni margin standardek vonatkozásában, a tesztek vonatkozásában, illetve a CCP-k, tehát az elszámoló házak felszámolásánál, megmentésénél, szanálásánál. És Ebben az esetben a joghatóságok közti különbségek nem szoríthatók kell a minimumra, nem lehetne elkezdeni a tárgyalásokat, feltételezve az ekvivalenciát, ami már is csak kevés megbeszélni valót hagyna nekünk. Um... Köszönöm a kérdést. Amit az SEC-ről mondott, mi igazándiból itt én csak utalni tudok a saját jogi kötelezettségeinkre. A bizottság csak biztosi szavazással tud lépni nálunk, miközben az IASZKO-ban részt veszünk, a biztosaink kezét nem tudjuk megkötni, tehát mindent eléjük kell terjeszteni. Ami a lényegét illeti a kérdésnek, én támogatom az IASZKÓ-ban zajló munkát, amely ugye stressztesztre terjed ki, illetve szanálásra is, ezek fontos dolgok. Egy olyan világban élünk, ahol a nemzetállamok szabják meg a szabályokat, és vannak törvények és szabályok, amiket végre kell hajtani. Ezek a nemzeti folyamatok a standard előállításnál fontosak. Nálunk ott vannak a pfm ályok. Az, hogy granulárisabbá kell -e válnunk ezzel kapcsolatban. Duh. Be a challenge to, to maybe reopen all those. Eh, ahogy mondtam, támogatom azt a munkát, ami, ami ezeken a területeken lezajlott, és nyilván lesznek még olyan pontok, amiket kétoldalúan kell majd megvitatni, ez a dolgok természetéből fakad. Thank you. No, Cora van Jubenhuizen. Köszönjük, Jubenhuizen. Köszönjük, Messze elnök úr, hogy időszakított ránk. Egy olyan világban, ahol a pénzügyi piacok e, egyre szorosabban függnek egymástól, nagyon fontos, hogy a különböző országok és sokatóságok minél inkább együtt működjenek, hogy az egyik helyen elforduló kockázatokat máshol is előrelássanak és kezeljenek. A benchmarkokkal kapcsolatos szabályozás előadójaként a nem európai benchmark kolók esetében új szabályokra van szükség. Folyamatosan egyeztetünk Szingapúrral, Japánnal, Indonéziával, Indiával, Dél-Afrikával folyamatosan egyeztetünk ez ügyben. A harmadik ország beli ekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban mindannyian aggodalmukat fej, fejezték ki. Amikor az EU-n kívüli benchmarkokról beszélünk, akkor három dologra koncentráltam végig. Először is kötelességünk hogy az Európában használt indexeket ne lehessen manipulálni, ezekkel ne lehessen visszaélni. Másodszorban fontos, hogy a harmadik országbeli benchmarkokat, amelyeket tovább használnak a bankok és a, a, az ügyfelek Európában, ezek megbízhatóak legyenek. Harmadsorban az EU benchmark létrehozók vagy benchmark cégek egyenlőségekkel szállhassanak versenybe amerikai társaikkal. Nos, a CFTC vagy más amerikai hatóság nem rendelkezik mandátummal arra vonatkozóan, hogy a benchmark uh, adminisztrátorokat valahogy felügyelje. Ugyanakkor azzal is érvelt a közelmúltban, hogy az Európai Unió fogadja el az amerikai rendszert a ekvivalensnek az alapján, hogy a CFTC közvetve a benchmarkokat már uh, ellenőrzi. Uh, ezért kérdésem tehát, Tudna példát arra hozni, hogy eh, a tőzsdéről kivezetésre vonatkozó hatáskörével hogyan tudja a, a hátsó benchmark árakat valahogy eh, mégis felügyelni, és hogy az IOSCO elveknek megfelelnek-e ezek a benchmarkok, illetve a delisting hatáskört tudja-e használni ezek befolyásolására. A CCP-kkel kapcsolatban, központi szerződő partnerekkel kapcsolatban fontos, hogy ne egy skander verseny alakuljon itt ki, azzal kapcsolatban, hogy kinek szigorúbb a rendszere, kinek jobb a szabályozása. Többen említették ezt, nagyon nagy itt a tét, az eszemoló házak rendszer szempontból óriási fontossággal bírnak. es frakció, vagy kollégám kérdését kicsit átfogalmazva, ön szerint közös új normák nemzetközi szinten alternatívát jelenthetnének, ha mondjuk az iOS-kont keresztül vagy másképp erre sor kerülne? Köszönöm, kiváló kérdés megint. A benchmark kérdéssel a következő: kezdtük. Ön is utalt e, egy e, szerződésfölvizsgálati e, eljárásra, a határidős ügyletek piacánra vonatkozó szerződést nekünk kell ellenőriznünk, és azt vizsg, hogyha ez benchmark alapú, akkor megvizsgáljuk, hogy szerintünk visszaérésre vagy a manipulációra lehetőséget nyújt-e. A bitcoinnal kapcsolatban voltak aggodalmaink, hogy egy új példát hozzak, most itt hirtelen több nem eszembe így csípőről, de több olyan szerződésre is emlékszem, amelyekre úgy éreztük, hogy nem működnek, nem igazán működőképesek, de nem csak a szerződések ellenőrzésén keresztül, hanem általában a, a jogérvényesítés sen keresztül is érvényt tudunk ennek szerezni. A Libor ügyre had, had utaljak itt, mi kezdtük ezt az egészet eh, az fc jel Amerikában. Két héttel ezelőtt két és fél milliárdnyi eh, büntetést eh, szabtunk egy bankra, nem beszélve azokról a szankciókról, amelyek a Libor folyamattal kapcsolatban felmerültek. A kiszabott szankciókat, hogyha megvizsgálják, akkor ezek a többi-kevésbé az IOSCO elveknek felelnek meg. Formálisan nem szabályozzuk a benchmark kérdést, nincs meg ez a hatáskörünk, mandátumunk, így tehát formálisan az IOSCO elveket nem tudjuk törvényi erőre emelni, de alapvetően ezeket az IOSCO normákat vagy nagyon hasonlókat érvényesítünk a Libor esetében is, illetve a devizőületek esetében is, megtesszük ezt majd más szeleteken is. Tehát a szerződés ellenőrzési folyamatot, illetve a jogérvényesítési eszközeinket fogunk, ezekkel fogunk élni, hogy az kívánt eredményt elérjük. Ön is nyilván tudja, hogy mi is részt veszünk az IOSCO alapelvek meghatározásában. Ebben azt hiszem, hogy társszerzői voltunk ezeknek, ha ez jó megfogalmazás. Az elkezdő ünnepségek például nem csak az átvették az olaj ár indexekre vonatkozó IOSCO alapelveket, hanem ezeket kiterjesztették más indexekre is. Ez egy másik rendszer. Nekünk nincsen formális kormányzati, nálunk nincs kormányzati benchmark ellenőrzés, de minket ugyanúgy aggaszt a benchmarkok integritása, és mindent tőlünk tehetünk teszünk annak érdekében, hogy ez valóban kikeszedetlen terület legyen, hogy a manipuláció és a, és a csalások minél kevésbé nyerjenek teret. Remélem, mert választ kapott a kérdésére. Fabio De Masi. Thank you, uh, Mr. Massad, for, for the time. Uh, you... Köszönöm, uh, Massad úr, hogy eljött hozzánk. Uh, a, komo- a commodity marketek és a position limitekről kérdeznék rá, uh, illetve a jelentéstétel. Um, Egy korábbi vélemény azt mondja ki, hogy nem elegendőek, az IFC ezen dolgozik 2015 végéig. We should um, uh, design our rules so that we don't um, uh, make the same experience. Nem tudom, hogy a tapasztalataink hasonlóak-e. Mi a véleménye a közelmúlt fejleményéről a position reporting témájában. So what is your take on that? Secondly, um, on the CCPs. Ami pedig a CCP-ket illeti, amikor a bankok származékos ügyleteknek való kitettségéről beszélünk, akkor önök azt mondják, hogy a nettót kell nézni, miközben az OECD azt mondja, hogy a bruttó kitettség az sokkal jobban leírja a kockázatokat. Tehát ugyanezt a gondolatot átültetni a CCP-kre, a központi elszámolókra, ez esetleg megváltoztathatja az ő hozzáállását bruttó-nettó ügyben, mert az inherens kockázatról a bruttó számítási mód esetleg jobb képet ad. És a harmadik kérdés, ha az elnök időt ad válaszolni, a közelmúltban tartóztattak le egy high frequency tradert Nagy-Britanniában, egy flash crash okozott. Én a high frequency trading-gel kapcsolatban elég szkeptikus vagyok, de azzal kapcsolatban is szkeptikus vagyok, hogy egy trader ekkora piaci hatásokat okozhatott volna ehhez, mit szól, illetve erről mi a véleménye. Köszönöm. Ami a position limiteket illeti, valóban ott felülvizsgálatra szorulunk, mert egy szabályt a bíróság Amerikában megsemmisített néhány évvel ezelőtt, a három évvel ezelőtt, ez egy rendkívül technikai, eljárási eh, ügy volt. A, mi eh, javaslatot teszünk a szabályra, és azt reméljük, hogy eh, hamarosan az év végéig ez megszületik. Ami a limiteket illeti, mi Moliviteknek nem vagyok szakértője, de remélem, hogy tudunk koordinálni. Kihívás lesz, de meg kell kísérelni. Ami a bruttó nettó kérdést illeti a származékos ügyleteknél, amikor a CCP-kről beszélünk, akkor ott valójában a margin politikáról beszélünk, és én azt gondolom, hogy a bruttó posting az jobb védelmet ad, amikor a bankok a kitettségükre panaszkodnak, akkor valójában, és lehet, hogy félreértem a kérdését, akkor valójában azt mondják, hogy e, nem szabad e, csak egy-egy értéket vizsgálni. Én erre azt válaszolnám, hogy e, most gyűjtjük a piacokat, a piaci adatokat, jobban értjük, mint 2008-ban, akkor nem értettük hogy mi ez az AIG kitettség. Az AIG gyakorlatilag majdnem, majdnem recesszióba küldte az amerikai gazdaságot. A kitettséget ugyanis többféleképpen lehet mérni, a nettó kitettséget is, illetve a különböző kapcsolatokat is. Tehát, hogy egy nagy intézménynek mi a kitettség egy másik konkrét nagy intézmény felé, és aztán, hogy ezek hogyan alkotnak hálózatot. E, de le, meg lehet vizsgálni e, terméktípusonként is. Tudjuk azt, hogy a credit default e, swapok azok kockázatosabbak, mint egyéb swapok adatokat kell gyűjteni, és az alapján lehet többféleképpen elemezni a kitettséget, és én azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk a harmonizációs ügyekben. Ami a, a, az utolsó kérdését illeti, mi a Scotland Yardnak és az FCA-nek az együttműködését üdvözöljük. Polgári és büntetőeljárást is indítottunk egy brit traderrel szemben. Nem azt mondtuk, hogy ő okozta a flash crash hanem azt mondtuk, hogy az ő manipulált kereskedési módszere olyan piaci viszonyok teremtéséhez járult hozzá, amelyek viszont elvezettek a flash crashhez. És ez egy konkrét termék, az S&P 500 Futures kereskedelméhez kötődött, neki egy automatikus kereskedelmi stratégiája volt, amely egy ordering, order imbalance-et akart létrehozni, tehát leadott ordereket, és aztán törölte őket annak érdekében, hogy az árakat levigye. A flash crash való, crash valójában az események együttállása okozta, tehát nem csak ő. Ami pedig az HFT-t illeti, illetve az automatikus kereskedést illeti, az aggodalmait osztjuk, ezt vizsgáljuk is sok lépést tettünk, a Flashcrash óta is ebben az ügyben, de tovább vizsgáljuk, hogy milyen kockázatokat rejteget mindez a piacokra nézve. Now for the Greens, Maurice Thank you very much. Köszönöm a zöldek hozzászólója. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Masszad úrnak, hogy válaszol a kérdéseinkre. Kérdésem, Gólyos kollégám kérdésére kapcsolódik nagyon technikai jellegű kérdés. A pozíciós limitekkel kapcsolatban a javaslata kapcsolatos részletek eh, nincs teljesen tisztában. A 40%-os, a szelítható ellátás 40%-os eh, határértékevel kapcsolatban mit gondol nekünk zöldeknek? Eh, ez nagyon érdekes. Gyakorlatilag három szereplő az egész piacot le tudja fedni ezzel a szabályjal. Az alapárukkal, főként élelmiszerárukkal kapcsolatos árutősde ügyletek igencsak aggasztóak, hogyha alapvető árukkal, például élelmiszerekkel spekulálnak. Persze én értem, hogy az árvolatilitás miatt elingadózás kiküszöbölésére a hedgelés nagyon fontos, de filozófiai megközelítése mi a kapcsolat? az önelképzelése azzal kapcsolatban, hogy külön kategóriába sorolnám mondjuk az élelmiszereket. Az ilyen kategóriákon belüli kereskedésnek van társadalmi szerepe is, vagy csak spekuláció? Hát már megint egy kiváló kérdést hallottunk. Köszönöm. Ties into how we're thinking about position limits is... A pozíciós határokkal kapcsolatban van helye a spekulációnak, idézőben vett véve spekulációnak, de a túlzott spekulációt próbáljuk elkerülni. Hol húzzuk meg a határt, ez a nagy kérdés. Amikor azt mondom, hogy megvan a helye a spekulációnak, nos, akkor arra gondolok, amikor mondjuk a gabona ára próbálja hedgelni egy gazda, akkor kell -e valaki, aki ezt a szerződést elfogadja. Mi a túloldalon lévőket spekulásnak tekintjük, mert nincsen közvetlen fizikai uh, érdekük magában az agrártermékben. A másik fél nélkül nem tud hedzselni a, a gazda, már pedig úgy érezzük, hogy társadalmi szempontból fontos, hogy tudja hedzselni a gabonárakat a, a gazda. Ugyanakkor a túlzó spekulációnak elejét kell venni, hiszen ez kihatással lehet az adott fizikai termék elérhetőségére. Ami a 40%-os határt életi, ez magasabb, mint amit mi javasoltunk, de ezeknek a szabály, ezek a szabályok nagyon sok elemből tevődnek össze. Vannak persze olyan be, szakértőink, akik jobban ismerik az európai rendszert. Bevallom, hogy én nem vagyok ennek igazán szakértője. Ezért csak annyit mondanék itt és most, hogy a határértéket kell vizsgálni, a spot hónap és vagy másik hónapáról beszélünk, a deliverable supply kalkuláció min alapszik, de ezer összetevője van ennek, hogy hol húzzuk meg ezt a határvonalat. A, a CFTC a, a, pontosan az agrártermékek felügyeletére jött létre, ezért a mai napig oda figyelek. Amikor gazdákról beszélünk, ez sokszor mamut cégeket jelent, mégis az élelmiszer előállítók, azok, akik biztosítják, hogy legyen mit tenni az asztalra, úgy érezzük, hogy számukra fontos, hogy hatékonyan tudják használni az árutősdét, ezeket a piacokat. A végfelhasználókat kell, hogy szolgálja ez a piac. Nem a pénzügyi intézmények magán homokozója ez, ahol eljátszanak ezek az óriási befektetők. Azt hiszem, hogy ez az igazi kihívás, amikor ezeket az új szavakat írjuk. Márko Váli az LTD nevében. Ringráció, mol. Nagyon szeretnék most itt köszönetet mondani Mászad úrnak, hogy ellátogatott, és köszönöm a nagyon érdekes, részletes, technikai jellegű beszámolóját. Az együttműködés szellemében valamennyien értjük a rendszer kockázat kérdését, mindenféleképpen le kell küzdenünk ezt a veszélyt, és nagyon fontos, hogy globálisabb, a lehető legglobálisabb megközelítést alkalmazzuk ezen szabályozás kapcsán. Az ekvivalenciát, illetve az USA-val erőteljes kétségeink vannak ezeket itt a többi kolléga fel is vetette, a szabályozás kiegyensúlyozását, illetően nyilván az európai szabályozást támogatjuk az usa szemben, és kritikák vetődtek fel, mert egy esetleges megállapodás esetében a felülvizsgálat kevésbé ambiciózus normákat fog megfogalmazni, mint az európai jogszabályok. Szerintünk sokkal nagyobb átláthatóságra lenne szükség ezen eszközök kapcsán, hogy a spekulációt elkerüljük a nyersanyagokkal, az államkötvényekkel kapcsolatosan. Olaszországban is vannak ilyen esetek, amelyekre nem térnék most ki, de ahol például a swapokkal kapcsolatosan megpróbáltuk védeni magunkat, és aztán a későbbiekben többet kell fizetnünk, mint amennyi előnyebből származott volna, mint amennyi a kamat csökkenésből származott volna. Nos, a kérdés, amit szeretnék feltenni, egyes kollégák már rámutattak erre, hogy ön mit gondol arról, hogy egy európai hatóságot, ellenőrző hatóságot hozzunk létre, mint az OCC, amely három havonta becslést tesz közzé a legnagyobb amerikai bankok derivatíváiról. Európában nincsen ilyen fajta becslés, hogy az adott bankok portfóliójában mennyi derivatíva van, illetve kevéssé 50 és 80 ezer milliárdos volumenekről vannak becslések, amely bizonyosan nem elhanyagolható becslés, bizonyosan fontos lenne ezeket pontos adatokat megismerni. Köszönöm. Um. Well, I, I agree we need more precision. A, azzal egyetértek, hogy nagyobb pontosságra és jobb megértésre van szükség, de azért ebben az irányba komoly munkát végzünk. Nem az én dolgom az, hogy kommentáljam azt, hogy Európának milyen intézményeket kell kialakítania erre a kérdésre. Az viszont biztos, hogy az ESMA és mi is megpróbáljuk ezt létrehozni, ezt az adatközlő lehetőséget. Nagy kihívás ez. Nekünk is vannak törvényeink, és önök is begyűjtenek egy csomó információt a swapokról, tehát az ilyen elemzés, amiről ön beszél, az igazándiból lehetséges. Tehát itt egyre jobb, egyre részletesebb az, az, az mint, mint amit az OCC jelenleg tesz. Tehát érünk el eredményeket. A harmonizálásról sokat beszélünk, szerintem jól halad ami a swap data reportingot illeti, nagy kihívás, és tudom, hogy ezen a héten is van egy ülés erről a témáról, és az LKB-val e együtt mi elnököljük ezt a folyamatot. Nekünk ebből kifolyólag jobb adataink lesznek erről a piacról, látni fogjuk, hogy hol van a kitettség, hol vannak a kockázatok. Az információ megosztással kapcsolatban vannak bizonyos, bizonyos harmonizálni valók még, és problémák. De az, hogy Európának most valami mást kellene létrehozni az eddigi rendszer helyett, vagy struktúra helyett, inkább ezt önökre bízom. Köszönöm. Úgy tudom, hogy önnek még 8 perce van, akkor csoportosítsuk a kérdéseket. Barbara Kappel, független képviselő, mondjuk másfél percet tudok adni, tessék. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Assad úr, nagyon érdekes részletes beszámolját a másokat is a módszertant illetően, az ekvivalenciát illetően azt hiszem, hogy Hill a két részről mindenképpen kielégítő megoldásra jutnak majd. Egy kérdést szeretnék feltenni a derivátumokkal kapcsolatosan, a pénzügyi piacok stabilitásával kapcsolatosan. A g 20 a Pittsburghban alapvető elveket alakított, alakítottak ki a derivatíva piac vonatkozásában. Minden OTC szer, szerződést szabályozott piacokon keresztül kell lebonyolítani, és tranzakciós regiszterekbe kell swap ügyleteket bejegyezni így el lehet kerülni a protekcionizmust. Az önszervezet az egyik első volt, amely a liberalizáció mellett tett hitet a swapok esetében, hogy a rendszer kockázatot elkerüljük, az átláthatóságot növeljük, és a piaci visszaéléseket elkerüljük. Az USA-ban a legnagyobb derivatíva piacok az OECD, az MAD e és a MIFID európai oldalon 15 kategóriának felelnek meg, és itt a vezérfonál az vonatkozó szabályok alkalmazása. Nos, az önök véleménye szerint az európai szabályozás ezen a területen célirányos-e, hogy a protekcionizmust elkerüljük a swapok és a derivatívek esetében milyen erős a 15 kategória és a szabályozói célok Európában és az USA-ban, milyen erősen vannak ezek harmonizálva, milyen hasonlóak a megközelítések e tekintetben Európában és az USA-ban, és a Dodd-Frank és a MIFID között hol vannak a különbségek, és mit jelent ez Európa, mint pénzügyi szintén számára a derivatíva kereskedelemben? Questions, thank you, Brian Hayes. Brian Hayes. Csak nagyon röviden elnök úr, Masszad úr, bennükor szívesen látjuk az árutősdei derivatívákkal kapcsolatos pozíciós határértékek tekintetében érdekes volt, amit mondott. Egy egyszerű kérdésem van önhöz. Mondhatjuk, hogy Amerikában úgy látják, hogy az IOSCO nemzetközi normákat határoz meg elviekben, az egyen szabályozást ellenzik alapvetően. 2008 óta nagyon nagy utat tettünk meg. Volt legalább egy Federal Reserve Amerikában. Nekünk a nulláról kellett ezt az egész rendszert, a CRD 4 a stresszteszteket, az összes pénzpiaci felügyeletet a nulláról felépíteni, de joggal gondolom azt, hogy jó iOS kód normákat elfogadjuk, és utána minden joghatóságon belül magukhoz igazítják ezeket az normákat. Ön szerint ez jó a fennálló problémák méretét tekintve? Still too oh, and very quickly. Eh, két, nagyon gyorsan még két rövid kérdés, Fernández úr, de tényleg ha csak gyors lesz. Muy, muy rápidamente, ya fuera del asunto concreto. Nagyon gyorsan, a konkrét témákon túlmenően szeretnék feltenni egy kérdést a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályozás TTP-be való befoglalását, illetve mit gondol ön erről? Mit gondol a megállapodásról? Megpróbáljuk kifejteni azt a tényt, hogy ez a megállapodás az jó előnyökkel jár. Hogyan fejteni ezt ki például a szakszervezetek? Patrick Person for the Végezetül Patrick Person az Európai Bizottság nevében. Chairman, and uh, thank you. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm Massad úrnak és a kollégáinak. Nos, a parlament és a tanács az Európai Bizottságot megbízta, hogy ekvivalencia döntéseket hozzon harmadik országokra vonatkozóan. Azt kérték tőlünk, hogy két feltételnek tegyenek eleget ezek a döntések, tehát egyezzenek a célok, és egyetértek Mászed úrral, valóban jelentős haladást értünk el ezen a téren. Azt is kérték tőlünk, hogy a harmadik ország szabályai legyenek eh, egyenértékűek az európaiakkal. 2003-ban már a CFTC akkor írt nekünk, ez egyébként elérhető nyilvánosan is ez, hogy komoly a marginok ügyében komoly aggodalmak vannak. A margin itt tulajdonképpen a biztosíték szinonimája. Miért is? Mert volt egy terület, egy terület, amelyben nem tudtak megállapodni, ez a marginok, tehát a biztosítékok kérdése. Egy-két tagállam egész egyszerűen nem tudott ezzel egyetérteni, ezért szemesülünk most itt ezzel a problémával. Hogyha egy ilyen ekvivalencia döntést hozunk, akkor az európai központi szerződőfelek, amelyek az amerikai piacra szeretnének bejutni, minden amerikai margin szabálynak meg kell, hogy feleljenek. Nincsen semmiféle hivatkozás az európai szabályokra. A magas európai szabályokat ezen felül kell, hogy alkalmazzák, így tudnak hozzáférni az amerikai piachoz. A kérdés az, hogy az amerikai CCP-knek az ekvivalencia belül lehetővé tegyük-e, hogy hozzáférjenek az európai piacokhoz, és hogy a margin szabályok ügyében adjunk -e nekik felmentést. Többen Fernández kollega is rámutatott az igazi kérdésre. A parlament és a tanács elsősorban a pénzügyi stabilitásra koncentrált az elmúlt években. A CCP-k biztosítéka a clearing tagokkal szemben ezek a nagy bankok, az ismert nevek, JP Morgan, Barclays, SocGen, Deutsche Bank, Goldman Sachs, szeretnénk, hogyha biztosíték itt lenne. Ez adja ugyanis a pénzügyi stabilitást. A CFTC kicsit más irányból közelít ehhez, a kérdéshez, alapvetően az ügyfelet akarják óvni, ezért a biztosítékot ennek megfelelően alkalmazzák meg. Amerikában a biztosíték, a margin az ügyfelet védi, erre vonatkozóan ott szigorúbbak a szabályok, másik oldalon nálunk szigorúbbak a szabályok. Mi hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Szerintem a magasabb ügyfélszámot elfogadjuk Amerikában és az alacsonyabb ügyfélszámot Európában, szerintünk ez nem megoldás. Hiszen egész egyszerűen a biztosíték az nem átváltható, ráadásul ami rosszabb, hogyha az egyik ilyen nagy bank fizetés képtelenné válik, és egy központi szerződő felett és magával ránt, vagy akár az egész gazdaságot, akkor egy ilyen katasztrofális helyzetben hogyan védjük az, az ügyfeleket? A parlament és a tanács úgy döntött, hogy A CCP-t kell a nagy bankokkal szemben védeni. Igazából az öntés szépséges, hogy mindenki a saját szabályait tartja a legjobbnak, a legszebbnek. De mit mond a piac? A piac azt mondja, hogyha nem mondjuk ezt a margin problémát, akkor Amerikába kell átenni a székhelyét az európai CCP-nek, szabályozási arbitrás, ez ide vezet. Tehát bárhogy is döntünk, mindenképpen gyors és hatékony megoldást kell találnunk. Hogyan tovább? A brutósítás és nettósítás kérdése, már úgy is gondolkodtunk a bruttósított margin biztosíték képzésen. A CFTC-t arra kérjük, hogy dolgozzon velünk, működjön velünk együtt itt Európában, hogy a CPSS iOS ban közös normákat fogadjunk el, amit pár éve nem ment, talán most majd sikerül. De a tőke, a bankokra vonatkozó szabályokat nem lehet újra és újra meghosszabbítani. Remélhetőleg holnap Lord hill amikor találkozunk, e, előre tudunk lépni ez ügyben is. Köszönöm, Massad úrnak adom vissza a szót. Yeah, try to go in order. On the, uh... Nos, ami a kereskedelmi kérdéseket illeti, kereskedési kérdéseket, azt gondolom, hogy ez lesz a következő dolog, amivel foglalkoznunk kell, hogy hogyan harmonizáljuk a kereskedési szabályokat. Fontos lenne, ha azt megtennénk megint csak nem akarok a technikai részletekbe bocsátkozni, de azért néhány dolgot elmondanék. A kongresszus elvárja tőlünk, hogy a szabályainkat Európában is végrehajtsuk. Nehéz ezt megtenni, amikor egy szabályozatlan globális piacból indulunk ki, és aztán egy ország rákényszeríteni a kereskedési keretet a piacra, mielőtt a többiek lépnének. Nyilván ez problémákat okoz. Mi várjuk Európa szabályait, és megpróbáljuk addig is harmonizálni, illetve ezen dolgozni. Ami a harmonizálást illeti, elég sokat tettünk annak érdekében, hogy harmonizáljunk. Elég sokan járnak nálam a szektorból, és és hát panaszkodnak, de ez hát azért van, mert eh, szabálymentes eh, egyenlőséghez szoktak eh, korábbról. Amennyire lehet ezen a nagy piacon harmonizálni fogunk, lesznek persze különbségek, mint hogy más területen is vannak különbségek, és ezzel majd az ágazatnak meg kell birkóznia. Én magam egyébként szakjogász voltam vállalati pénzügyekben, és tudjuk, vagy láttam ott is, hogy mások a szabályok Európában, Japánban, Amerikában, és az ipar ehhez, az ágazat ehhez igazodott. Tehát ez a gondolat, hogy teljesen konzekvens legyen a dolog, ez egy nagyszerű célkitűzés, de nagyon nehéz elérni. A másik kérdés pedig, ugye az alapelv nálunk az az, hogy megvannak a törvényeink. Mi erősen hiszünk az IASZKO folyamatban, és támogatjuk az együttműködés további formáit. Az FSB bár nem vagyok tagja, örülök, hogy létezik. Azok a standardok, amelyek aztán kikerülnek, mint te, terméke ezeknek a folyamatoknak, el kell dönteni, hogy ezt alkalmazzuk-e, mert ugye nem olyan világban élünk, ahol van egy világszabályozó hatóság. Ebből kell főznünk, ez van. Ami a TTP-t illeti, nekem az nem az én területem, más foglalkozik ezekkel az ügyekkel volt valami a szakszervezetekre utalás, amit nem értettem jól, válaszolok szívesen, jöjjenek oda hozzám. Aztán Patrick Pearson, amit mondott, nos, az, hogy a CCP-knek minden szabályunknak meg kell felelni ahhoz, hogy nálunk ügykösdjenek, ez nem igaz. Mi a nem tiltjuk meg azt, hogy amerikaiak európai tőzsdén kereskedjenek határidős piacokon, nem tiltjuk meg azt sem, hogy ezeket a piacokat európai clearingen menjenek keresztül, és amennyiben amerikai tőzsdén kereskednek a határidős ügyletekkel, illetve ügyfélszvapokról van szó, szóval akkor várjuk el. Ha az európai ha az európai intézkedéseket jól értem, akkor tőke díjakat akarnak kiszabni, ha valaki olyan CCP-vel üzletel, amelyet önök nem ismernek el. Nálunk ez nem így van. A, az a gondolat pedig, hogy mi nem törődünk a nagybankokkal és az általuk gerjesztett kockázatokkal, szerintem ez egész egyszerűen nem igaz. Eh, remélem, hogy erről nem is kell vitatkoznunk. Én eh, hajlandó vagyok beszélni arról, hogy hogyan monitorozzuk a clearing tagokat eh, és az egész rendszert, de én azt mondom, hogy ne az egyes elemekre koncentráljunk, hanem nézzük meg, hogy a rendszer, mint rendszer jól működik-e. De ahhoz ne férjen kétség, hogy a nagy intézmények által okozott kockázat miatt mi legalább annyira aggódunk, mint önök. És végezetül pedig, Patrick, azzal kapcsolatban, amit mondtál, minden elemzést meg fogunk vizsgálni, amit, amit eljuttattok hozzánk, de egyelőre még nem láttunk ilyet. E, remélem, hogy minden felvetésre válaszoltam. Kimaradt valami esetleg? Hát köszönjük Massad úrnak. Ez nagyon érdekes volt. We of course look forward to a positive outcome. Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogyha pozitív lenne a kimenetele e, a holnapi megbeszélésének Hill biztossal. mi úgy gondoljuk, hogy világos felhatalmazást adtunk a bizottságnak, nevezetesen azt, hogy a pénzügyi stabilitással kapcsolatos aggályokat és a nagy intézmények okozta kockázatokat megfelelően kezeljék. Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Eh, a jövőben is nagyon szívesen együttműködöm önökkel. Okay, thank you, colleagues. Now we can move to next point of the... Köszönöm, kollégák. Következő napi, rendel folytat, napi rendi ponttal folytatjuk. Az adó elkerülés. adó elkerülés, mint a fejl... Na, kíves fejlődő országok érintett szociális védelmi fejlődés számára, nyolcas kompromisszum mellette ellene átkompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es, bocsánat, bocsánat, nem fogadtuk el. 9-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 10-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 13-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. B kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene ellenőrizzük a második részt elektronikusan, megnyitom a szavazást. One does not work. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 22-26 arányban két tartózkodás mellett nem fogadtuk el. 23-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. C kompromisszum három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene azt hiszem megint ellenőriznünk kell. A második részt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Ugyanez a többség elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene szerintem nem fogadtuk el, de a 40-es módosított a biztonság kedvéért. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Elkompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 43-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el f három részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene. Szerintem elfogadtuk, de ha akarják, akkor ellenőrizzük. Jó, miért is? Nem második részről szavazunk, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész mellette ellene. Ugyanez a többség elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 55-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, i kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 63-as módosító mellette ellene ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 86-os módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ennek kompromisszum három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de elnőzzük elektronikusan. Compromise N, vote is open. Vote is closed. Adopted third. Zárom a elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ugyanezzel a többséggel. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es módosító képzésben első rész mellette e, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene jó, 97-es módosító második részét ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadom. Put on the text as amendment in favor. Az egész módosított szövegről egyben szavazzunk, mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk a jelentést. Elektronikus zárószavazás Boat is closed. 43-2 arányban öt tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Thank you. Thank you. Now we move to the next point, Pass the Chair to Peter Simon. Thank you. Megadom, most pedig átadom az elnöki tisztet Simon, alelnök kollégámnak. Ah,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 Danke sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Tisztelt kollégák, a hatos rendi ponttal kapcsolatosan első eszmecserét tartunk a szervezettel kapcsolatosan, amelyet Georgios Krisztos kollégán készített az Európai Strukturális és Beruházási Alap és az Egészséges Gazdasági Irányítás témájában. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, Georgios, tessék. Well, I drafted an opinion. Köszönöm, tehát egy eh, véleményt írtam a Regi Szakbizottság jelentéséhez az ECON nevében a strukturális és beruházási alapok és eh, megfelelő gazdaságirányítás témájában, ami a CPR rendelet 23-as cikkének végrehajtását, eh, végrehajtásához kiadott útmutatásokra vonatkozik. Fernández Álvarez kollégától kaptam már megjegyzéseket, és arra számítok, hogy a többiek is küldenek nekem ilyen megjegyzéseket május 19-e a módosítás benyújtási határidő. Ezt követően én magam és az árnyék előadók leülünk annak érdekében, hogy véglegesítsük a véleménytervezetet, ami nem lehet több, mint egy oldal és ebben próbáljuk a megfelelő politikai üzenetet elküldeni. Az általános kontextus az, hogy elfogadjuk a strukturális és beruházási alapok létjogosultságát, amely ugye a növekedés és munkahelyteremtés számára, vagy a munkahelyteremtésre szükséges sürgős beruházásokat, befektetéseket, beruházásokat akarja megvalósítani. Ez az európai strukturális és beruházási alap, ez egy stratégiai alap. Szeretnénk ennek az alapnak a kapcsolatait megerősíteni a, a gazdaságirányítási rendszerrel, amennyiben megfelelő a gazdaságirányítási keret, ha egy tagállam ellenőrzés alatt tartja a költségvetését és a hiányát, akkor könnyebb beruházókat vonzani. Ezen kívül vannak még további szabályok, amelyeket a bizottság előír. Mi elfogadjuk az Európai Strukturális és Beruházási Alap és a gazdaságirányítási keret kapcsolatát, de nem szeretnénk azt, hogy előforduljon olyasmi, hogy mondjuk a régiókat büntetik azért, mert a központi kormány nem tette meg azt, amit meg kellett volna tennie a költségvetési deficit elhárításában. A projektek újraprogramozása az egyik ilyen szankció, mi ezt szeretnénk összességében elkerülni, illetve a kifizetések felfüggesztését is szeretnénk kiiktatni, de talán vannak olyan olyan extrém helyzetek, ahol ez jogos lehet. Mi azt szeretnénk, hogyha a parlamentet bevonnák ebbe a folyamatba, és egy korai figyelmeztetési rendszer, figyelmeztető rendszert szeretnénk kialakítani, amely figyelmeztet akkor, hogyha valami baj készül, mert mi a beruházások, a, a régiók fejlesztése, társadalmi kohézió pártján állunk, ezek viszonylag nehezen elérhető célok. Ez lenne tehát a fő csapásirány. Eszendés kollégám talán tenne hozzá valamit. SND, Nunna, de kollég. Az SND részéről Fernández Alvarez elnyékentős tevőként kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek végzett munkájáért ezen véleményel kapcsolatosan, amely a 23-as cikk alkalmazásával foglalkozik. Szeretném kiemelni, hogy a 23-as cikk ellen szavaztunk a szakbizottságban az elmúlt ciklus során, ennek ellenére mégis be terült, az, e- bekerült az európai jogszabályokba, tehát mint jogszabály tiszteletben kell tartanunk. A jelentéstevő véleménye jó alapot ad a vitához, megpróbálja kiegyensúlyozni a helyinduló pont a következő hetek eszmecseréhez a megfelelő módosításokkal. Két kommentárt szeretnék önökkel megosztani, amely esetben eltérünk a jelentéstevő véleményétől. Itt a makrokondicionalitás merül fel a véleményben, de minden egyes támogatás felfüggesztés csak a legutolsó lehetőség lehet. Tehát itt az európai intézmények, illetve a governance irányítás erősítése lényeges, és a kifizetések felfüggesztése mindenképpen csak a legutolsó lehetőség kell, hogy legyen. Nem szabad a polgárok nézőpontjáról elfeledkeznünk az európai állampolgárság szemszögéről, hiszen a polgárok azok, akik a kohéziós politika kedvezményezettjei, tehát nem tűnik észszerűnek, hogy a polgárokat penalizáljuk olyan gazdasági döntésekért, amelyeket az államok hoztak. Azért is, mert az európai polgárok esetlegesen nem is szavazhatnak az adott országban, mert nem annak az állampolgárai. Tehát mindenféleképpen károsítaná őket egy olyan állam döntése, amely állam működését semmiféleképpen nem tudják befolyásolni. A strukturális és beruházási alapokat mindenképpen megfelelően kell alkalmazni, felhasználni, és a legfontosabb az, hogy ezeket a forrásokat úgy alkalmazzák, hogy visszaélésekre ne kerülhessen sor. Tehát a 23-as cikk alkalmazásánál igencsak elővigyázatosnak kell lennünk, éppen azért, mert a, felfügg, a fizetések felfüggesztése csak az utolsó lehetőség maradhat. Egy másik kommentár a jelentéstevő irányában, mi is az Európai Parlament szerepe mindebben az Európai Parlament szerepét meg kell erősíteni az alap újraprogramozásának minden szakaszában, megfelelő ellenőrzést biztosítva az Európai Parlamentnek, különösen a fizetések felfüggesztése esetén, amennyiben erre sor kell, hogy kerüljön. Azt hiszem a vélemény összességében jó alap a munkához, a vita megindításához, jó lenne, hogy azt is kiemelni a szöveg, hogy a fizetések felfüggesztése csak a legutolsó lehetőség kell, hogy maradjon. Mindenképpen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Európai Parlament nagyobb szerepet kapjon ebben a folyamatban. Remélhetőleg jövő, a következő hetekben megállapodásra jutunk. Elnök, köszönöm Alvarez kollég az ECR nevében Stanislav Ozok következik. Köszönöm szépen, Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a jelentésért, amely remeknek tűnik számomra. Támogatok mindazt, ami itt szerepel, az átláthatóságra irányuló törekvést. Tudni kell, hogy van itt néhány követelmény jogi szinten, és vannak itt korlátok. Az Európai Bizottságnak el kell végezni a munkáját. Vannak olyan esetek, amikor a 23-as cikk alkalmazása nem szükséges. Minden egyes tagállam helyzetét összességében kell megvizsgálnunk, minden egyes régió helyzetét a tapasztalatok alapján a helyi hatóságok a felelősek az adott regionális vagy akár központi szintű fellépésekért, ezért szélesítsük ki a bizottság nézőpontját, amikor a projektek finanszírozásának felfüggesztése merül fel. Ez horizontális módon történik a strukturális alapok esetében. Ami engem illet, kiemelném a párbeszéd szükségességét, hogy az átláthatóságot biztosítsuk a folyamat egész során, és az előttem szólóhoz hasonlóan úgy vélem, hogy valódi kötelezettségvállalásra van szükség az Európai Parlament részéről. Végezetül, mint ahogyan minden egyes felszólalásomban, szeretném kiemelni a strukturális alapok szükségességét számos tagállam számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következőként az ALDE nevében korra kap um, Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Kiváló um, véleménytervezetet tett le elénk. A, például a politikai kockázat csökkentése és a befektetési légkör stabilitásának garantálása olyan megállapítások, amikkel csak egyet érteni tudok. Az európai Unió itt egy nagyon fontos témával foglalkozik, azzal, hogy hogyan költik az európai pénzeket, hiszen kötelessége a tagállamoknak bölcsen elkönteni ezt a pénzt annak érdekében, hogy ez a hosszú távú gazdasági berendezkedést is erősítse. Fontos a tagállamok versenyképességének javítása és a gazdaság szerkezetének erősítése. A baj, sokat beszélünk erről, hogy az ajánlásokat soha senki, még csak részben sem valósítja meg. Azt láttuk az elmúlt években, hogy egyes tagállamok mindenféle európai javaslatokat, javaslatokra fittyet hánynak, így hogyan lehet a gazdasági fellendülést biztosítani. A 23-as cikk jelenlegi formájában nem ösztönzi a reformokra a tagállamokat, a struktúrális intézkedéseket e, elkerülő tagállamokra külön oda kell figyelni. A társadalmi gazdasági helyzettel foglalkozhat csak, amikor egy ilyen pénzek felfüggesztéséről szóló döntést hoz az Európai Bizottság. Ugyanakkor aprólékosan beszél ez jelentés arról, hogy például a munkanélküliségi rátahoz függően hogyan lehet csökkenteni ezeket? Hát ez egész egyszerűen a reformok végrehajtását nem ösztönöz, a magasabb munkanélkülisége rendelkező országban jó esély azért magasabb a munkanélküliség, mert nem hajtották végre a kellő reformokat. Eh, ahol igen, ott alacsonyabb a munkanélküliség, és ott nagyobb lehet a csökkentés. Szerintem ez, ez pervers módon pont e, ellenösztönzőként hagy, hagy, működne majd hatna, és éppen ezért e, ezt át kell gondolni. Amikor az Európai Bizottság a kifizetések fenntartás, felfüggesztéséről dönt, akkor arra is oda kellene szerintünk figyelnie, hogy korábban az adott tagállam e, milyen mennyire tartotta be az ajánlásokat, szerintem ez lenne egy sokkal igazságosabb, tisztességesebb elbánás. Ettől eltekintve egyébként nagyon remélem, hogy sikerül majd megfelelően együttműködnünk az előadóval. Köszönjük a GUE nevében. Dimitros Papadimulis következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért, és azt a nyert, azért a munkáért, amit eddig végzett, egy dologra szeretném felhívni valamennyi frakcióbeli kolléga véleményét, mégpedig az álláspontra, pontra, amelyet a parlament elfoglal a 23 cikket, illetően a parlament ellenezte ezt a cikket, ahogyan a szocialista kolléga is említette, úgy vélvén, hogy a 23-as cikk rontja és veszélyezteti a társadalmi és gazdasági kohéziót, amely egyik fő cél az Európai Uniónak. Hiszen limiteket, korlátokat határoz meg ez a cikk, amelyek regionális gazdasági és szociális egyensúlytalanságokhoz vezetnek. Megvédjük a parlament ezen álláspontját, vagy sem? Vagy alkalmazkodunk a jelenlegi helyzethez, attól kezdve, hogy az Európai Bizottság elutasította a parlament álláspontját. Úgy véljük, hogy támogatni kell az Európai Parlament álláspontját. És azt kell kérnünk, hogy vizsgálják felül ezt a cikket. Jelenleg még nem történt meg ez az értékelés Emellett arra is szükség van, hogy a józan ész talaján maradjunk, mivel nem tudtuk meggyengíteni a bizottság legutóbbi rendelkezéseit, ahogyan a kolléga is említette, azt várom a jelentéstevőtől, hogy egyeztetést folytasson az árnyék jelentéstevők kell, hogy megfelelő eredményre jussunk, hogy erősítsük az Európai Parlament szerepét, ahogyan ez itt már elhangzott, és amire ígéret is született, és hogy védjük azon régiókat, amelyeknek nem szabad fizetniük a bizonyos kormányok által elkövetett administratív ostobaságokért, és azon egyensúlytalanságokért, amelyek bizonyos országokban fennállnak. A mi célunk pontosan az egyensúlytalanságok csökkentése. A válság legutóbbi éveiben a munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi, gazdaság és regionális egyenlőtlenségek növekedtek, a beruházások csökkentek, az egész euróövezetben, és különösen azon országokban, amelyek leginkább megszenvedték a recessziót a szociális politika, a regionális politika nem ö, csökkentett ezen egyensúlytalanságokat, tehát azt javaslom a jelentéstevőnek, hogy López úr jelentését használja, aki a regionális szakbizottság fő jelentéstevője, ezt az anyagot használja fel a véleménye megfogalmazásához, hogy még inkább megerősítsük az Európai Parlament szerepét az eljárás egésze során, ugyanakkor védjük meg azt az álláspontot is, amelyet az Európai Parlament védelmezett a korábbi ciklus alkalmával. Kommentárokat és módosítókat mm, fogok készíteni a következő hetekben, és kész vagyok arra, hogy támogassam a jelentéstevőt, szeretnék egyetértese jutni az anyaggal kapcsolatban, hogyha a jelentéstevő is ebbe az irányba akar elmozdulni. Köszönöm. Köszönöm, Dimitros Következőként a zöld jelentéstevője, ennyi jelentéstevője Sven Gigold következik. Köszönöm, elnök úr. uh, draft uh, to our colleague. Um, Köszönöm a jelentést nekem itt most hangya problémám van a lakásban. Ugye a hangyák be akarnak menni a házba, és megpróbálnak ott építeni valami fajta kis hangyavárat. Ugye több, dolgon le, több dolgot lehet ez ellen tenni. Az egyik nyilván a ház lerombolása, és így a hangyafészek elpusztítása. Na most ez volt az az intézkedés, amire igazándiból nem gondol az ember, nem támogat mert ebben az esetben, amiről most beszélünk, visszavonni forrásokat olyan országoktól, amelyeknek egyébként is pénzügyi problémái vannak, az egyfelől érthető, hogy ösztönözni akarjuk őket, de igazándiból több kárt okozunk, és azokat károsítjuk, akik tényleges felelősséget nem viseltek azokért a dolgokért, amelyek bekövetkeztek. Tehát én szimpatizálok ezekkel a kollégákkal, akik most aggódtak, és ugyanakkor azoknak a frusztrációját is átérzem, akik azt mondják, hogy a tagállamoknak be kéne tartaniuk az ország specifikus ajánlásokat. Na, mindegy. Tehát azt gondolom, hogy a véleményt úgy kell felturbózni, hogy kárenyhítést végezzünk vele, és olyan eszközt találjunk, amely az egyébként logikus célt mégis eléri. Ami a részleteket illeti, az általános csapással, főcsapás irányjal egyetértünk, ugyanakkor a folyamat specifikus modalitásával kapcsolatban egy kicsit mást gondolunk, például a makrokondicionalitás, amely a kohéziós alapokhoz kapcsolódik. A jogszabálya, hogy ezt az előző parlamenti ciklus végén elfogadtuk, az ilyen kiigazításokat tartalmazza, anélkül, hogy specifikálná azokat az előírásokat, amelyek mentén ez megtörténhet, és nem beszél az érdekeltek bevonásáról sem. Érdekes lenne megkérdezni az Európai Bizottságot, hogy hogy ér, hogy függ össze a 23-as cikk alapján meghatározott útmutatás más bizottsági lépésekkel, talán a biztos erről beszélhetne. Köszönöm, Sven. Utolsóként az elnyék tevők közül Márko Váli szól hozzá az e- FDD részéről. Köszönöm elnök úr, egyetértek a többi elnyék jelentéstevővel, akik előttem kritikus észrevételt fogalmaztak meg a 23. cikk kapcsán. Úgy véljük, hogy ezen véleményt, illetve amelyet a szakbizottságunk ad a regi jelentéshez, nagyon sok dolgot kell megváltoztatni. Mindenek előtt azt, hogy a kohéziós alap odaítélését, vagy forrásainak odaítélését a governance szabályokhoz kötjük, ez téves dolog. Nem lehet itt deficit célokhoz ezt kötni, hiszen még jobban igénylik a deficit problémák esetén az országok ezt a forrást ennek a szabálynak a 100%-os érvényesítése még inkább erősíteni a társadalmi feszültségeket. Noha egyetértek a felfüggesztéssel, hogyha bebizonyosodik a szervezet bűnözés beszűrődése, ezen források felhasználásába, vagy korrupciós gyanú, vagy csalás gyanúrja merül fel és alapozódik meg de a 23. cikk alkalmazás megoldása mindenképpen a régiókat sújtanám más esetekben, és ez paradoxon, itt van az újratervezés követelménye, amely jelentős administratív terhekkel jár, és ezeket a régióknak vagy az önkormányzatoknak kellene viselniük. Aztán itt van a nagyobb rugalmasság követelménye, illetve a beruházási klauzula felülvizsgálata. A regionális társfinanszírozást is be kellene számítani a deficitbe, hogy maximalizálni lehessen a tagállamok mozgásterét a kohéziós politika keretei között. Ezek lennének a megjegyzések megjegyzéseink, amelyeket a jelentéstevő meg fog kapni, és remélem, hogy sikerül majd kompromisszumos megállapodást kötnünk. Úgy tűnik, hogy már elég széles többség alakult ki, hogy módosítsuk ezt a 23 cikket. Köszönöm. Köszönöm Márko Vellinak. Az jelentéstevőket követően a többi kolléga részéről egy, ö, kollég, egy ö, hozzászólási kérelem érkezett, mégpedig Ivan Maletics kolléga részéről. Very much. I would like to... Köszönöm szépen. Én is szeretnék a kollégának, Gyorgos Krisztesnek köszönetet mondani a jelentésért, és el kell, hogy mondjam, hogy nagy örömmel hallom azt, hogy vannak közös céljaink, ami nem más, mint hogy biztosítsuk a kohéziós politika ökörömentes végrehajtását, és hogy a kevésbé fejlett régiókat ne sodorjuk veszélybe. Ugyanakkor a megfelelő gazdasági kormányzással kapcsolatos kérdéseink is illeszkednek ehhez, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A megfelelő gazdasági irányítás szerintem előfeltétele a sikeres kohéziós politika végrehajtásának, próbáljuk átvenni a bevált példákat és a legjobb dolgokat megosztani a gyakorlatban. A kohéziós politikát a gazdaságpolitikától éppen ezért nem lehet úgy érzem szétválasztani, ahogy azt a gyakorlatban sajátos módon túlságosan gyakran látjuk. A kohéziós politika csak így válhat befektetési vagy beruházási politikából fejlesztés politikává. Úgy érzem, hogy ebbe az irányba kellene mindenképpen elmozdulni. Egyetértek a kollégával, mi szerint a hatékonyságot kellene szem előtt tartani, és az ország specifikus ajánlások végrehajtását kell szem előtt tartani. A makrogazdasági vagy a bizottságnak igazából figyelembe kellene tényleg azt valahogy vennie, hogy egy adott tagállam az országspecifikus ajánlásokat hogyan vette figyelembe az operatív programok, illetve a partnerségi megállapodás kidolgozása során, tehát már a tervezési ponton, illetve majd az operatív programok végrehajtása során is ezek mennyire szorosan követik az ország specifikus ajánlásokat. Nagyon örülök annak, hogy oszthatom, megoszthatom önöket azt az információt, amit az Európai Bizottságtól kaptam, akik azt mondták el nekem, hogy most vizsgálják azt, hogy az egyes tagállamok ezeket az országspecifikus ajánlásokat milyen mértékben vették figyelembe az, az operatív programok kidolgozásánál. Tehát az Európai Bizottság elemzi majd, hogy az országspecifikus ajánlások valóban tükröződnek -e azokban a prioritásokban és tevékenységekben, amelyek megjelennek az operatív programokban, aztán pedig majd figyelemmel követjük ezek végrehajtását is hiszen az operatív programoknak ezeket a prioritásokat kellene tükrözniük. Itt azt hiszem a kohéziós politika és a megfelelő gazdaságirányítás itt kapcsolódik egymáshoz, elkerülhetetlen módon. Még egy fontos problémát fontosnak tartok felvetni, ami ide kapcsolódik. A költségvetés és a regionális szak bizottságok, de az ekon nem foglalkozott azzal, hogy a kohéziós politikában és minden más szakpolitikai programban az Európai Unió kifizetésekkel le van maradva. Hiszen pont az az Európai Unió, amely 60 napos fizetési határidőt szabott meg minden kintlevésség rendezésére, pont ez az Európai Unió késlekedik a szemlek kiegyenlítésével. Ez óriási probléma, és szégyen teljesnek tartom. Fontos, hogy ne csak az említett két szakbizottság, hanem mi az ECON szakbizottság is aktívan részt vegyünk ebben a munkában. Köszönöm. Vielen Dank, Ivana. Köszönöm, Ivana körülnézek. Mostanáig nem jelentkezett más kolléga szólásra. Akkor most a bizottságot kérdezném meg, hogy akarnak-e a jellegi szakaszban észrevételt tenni. Igen, tessék. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Um, there are not many... Köszönöm, elnök úr. Mi nem sok mindent tudunk ehhez hozzáfőzni. Uh, Köszönjük a raportőrnek a munkáját. Az EU alapok és a megfelelő kormányzati minőség összekötése számunkra fontos, ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy az új keretbe mindez ott legyen, mert az európai beruházások hatékonyságát is csak akkor lehet garantálni, hogyha egészséges makrogazdasági környezetben történnek ezek a beruházások. Egy-két dolgot pontosítanék. Először is szeretném önöket megnyugtatni, hogy az Európai Parlament az eljárás minden szakaszában konzultálva lesz, tehát konzultálunk önökkel. Eleve a jogszabály is előírja azt, hogy minden olyan esetben, értesítsük az Európai Parlamentet, amikor nem hatékony a tagállami reakció, esetleg felfüggesztés fenyeget, és kikérjük az Európai Parlament véleményét egyes konkrét esetekben is, amelyekre, mint mondtam, fel fogjuk hívni a figyelmet. Megint csak tisztázó jelleggel mondom, hogy a makrofeltételek E, és az ezekre vonatkozó rendelkezések, amikor az EU alapokat e, használjuk. Ez, ez az oldal egyik, ez az egyik oldal, a másik pedig a rugalmassága, stabilitási és növekedési paktumnak. Ezt a két dolgot én megkülönböztetném. A makrogazdasági kondicionálatosra vonatkozó rendelkezések elég világosak. Azt mondja ugyanis az a jogszabályi hely, hogy amennyiben egy makrogazdasági egyensúlytalansági folyamat indul egy ország ellen, és nem tesz semmit az ajánlásokkal, akkor a bizottság köteles felfüggeszteni az EU alapokból történő kifizetéseket, ami alapvetően ami alapvetően egy kötelezettség, tehát nincs a mérlegelési jog. Ez a korrektív pillérére igaz. Ami pedig a stabilitási és növekedési paktum rugalmassági részét illeti, ott van egy beruházási klauzula, ami az EU alapokból finanszírozott programok társfinanszírozására vonatkozik, csak akkor lehet lehívni az EU pénzeket, hogyha ott van a nemzeti társfinanszírozási összeg ez a társfinanszírozási összeg az beleszámít a költségvetési deficitbe. Négy ország van a stabilitási és növekedési paktum preventív, tehát nem korrektív szakaszában bizonyos eh, eh, bizonyos esetekben ideiglenesen kivételt kaphatnak, tehát mentesíthetik őket ezen előírás alól, ami azt jelenti, hogy a nemzeti költségvetési deficit kalkulációba nem kell az ilyen eh, önrészt bele számolniuk, beszámítaniuk, de mondom csak ideiglenesen, és ez gyakorlatilag egy eh, rövid ideig tartó enyhülést eh, jelent ezeknek az országoknak. Köszönöm. Herzlichen Dank für diese Klarstellung. Köszönöm ezt a pontosítást, és Utolsóként még egyszer a jelentéstevő kapja meg a szót összefoglalás céljából. Köszönöm. Nagyon érdekes javaslatokat tettek a kollégák. Én az app pro lépésenként megközelítést szeretem. Majd beszélünk persze erről. Szeretném, hogyha az Európai Parlament ellenőrizni ezt a folyamatot, részt venne ebben a leírt folyamatban. És ne háborút folytassunk az Európai Bizottsággal, már idézőjelben vett ilyen csatákat vívjunk. Most pedig várom az érdemi vitát. Köszönöm, Georgios. Ahogyan eh, elhangzott, a módosítók eh, benyújtásának határideje május 19-17 óra. Június 16-án eh, fogunk ezekről beszélni, és június 25-én szavazunk, a regi pedig július 13-án, 14-én fog szavazni a jelentésről a jelenlegi tervek szerint. A 13-as napirendi pont egyebek esetében azt jelenthetem be, hogy nincs egyéb napirendi pont, és így a 14. napirendi pont keretében utalnék arra, hogy a következő ekonülésünkre május 26-án kerül sor 15 óra és 18 óra 30 között. Nem, nem ez a helyzet. Kérem tehát a titkásságot hogy tisztázzák, mikor is kerül sor a következő alkonülésre. Ja. ja, natürlich. Selbstverständlich. Persze, hogy nem így van. Természetesen a május 25-i ülésünk előtt, ahogyan bejelentettem, még holnap sor kerül Szapen úrral, a francia pénzügyminiszterrel folytatandó eszmecsére, amelyre valamennyi kollégát várjuk. Köszönöm, hogy mostanék kitartottak, kellemes délutánt kívánok mindenkinek!